Pan Az elnök. Takže hezké odpoledne, kolegové, naše... Kedves kollégák, megkezdjük a ma délutáni ülést. Az első napi rendi pontunk A tegnapi ülés jegyzőkönyve. A kérdésem, hogy van -e esetleg megjegyzés vagy vélemény. Ha nincs, akkor hagyottnak tekintem a jegyzőkönyvet. A következő téma az emberi jogok megsértésével kapcsolatos témák. Első napi rendi pont ma délután a madagaszkári helyzet lesz, és Charles Tannock úr kapja meg a szót. Uh, Mr. President, six years ago... Köszönöm, elnök úr, hat évvel ezelőtt elnézést, rossz beszédet kezdtem el. Andrei Rajcsalinának senki által nem választott rendszere komoly emberi jogi sértéseket követett el. Ez az ember azzal az ígérettel jutott hatalomra, hogy a korrupciót felszámolja, amely Ravalamanánál korábbi elnök alatt eh, virágzott. Nyilvánvalóan eh, ironikus ez az egész helyzet, a nép közben nyomorog az Európai eh, Uniónak, célzott intézkedéseket kell hozni a Regelina és cinkostársai ellen, és a szankciókat is meg kell hozni. Az EU és az Afrikai Unió sokkal többet tehet. Az Afrikai Unió sokat beszélt a helyzetről, de e, keveset tett. E, Megállapodás lehetne részt venni a két főszereplő között. E, az ellenzékieket vissza kell engedni az országba. A szeptemberi elnökválasztáson mindkét félnek indulnia e, kell, erre lehetőséget kell teremteni. Sajnálatos módon nem nagyon ígéretes e, az események alakulása. Köszönjük. Következő hozzászólónk, de Kejzer asszony. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem először foglalkozunk a madagaszkári drámával ebben a teremben. A 2010. februári indítvány óta mai napig a dolgok rosszabbodtak a madagaszkári nép számára, nem javultak. És a madagaszkári népre gondolok, mert ő a fő áldozata, a nép. Azon túlmenően ma hatalmi harc zajlik Madagaszkáron és úgy tűnik, hogy nem akar véget érni ez a küzdelem. A mi Európai Parlamentünk világosan kifejezte, mert több mint egy évvel ezelőtt, hogy támogatni kívánja a demokratikus folyamatot, és ez a választásokhoz kell vezessen. Hát sajnos ez még mindig nem következett be, a Razsalina még mindig a helyén van, még mindig hatalmon van. Nem tud ismét, nem, nem szabad neki újra jelöltetni magát, az indítványban ezt kifejeztük, de szeretném itt még egyszer szeretnék azért kiállni, hogy a tárgyalások, amelyek nem nagyon jártak eredménye mostanáig, jó lenne, ha a tárgyalásoknak még lehetőséget, esélyt adnám. Én azt szeretném, hogy még hagyjunk esélyt a tárgyalásoknak. Nagyon gyorsan kell remélhetőleg eredményhez vezetni a tárgyalásoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony, a következő hozzászólónk, Verzsia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szokás, de ma csak sajnálhatjuk az indítványunk hangnemét. Igaz, ami Madagaszkát illeti már volt alkalmam 2010. februárban is leleplezni ezt az indítványt, amikor elfogadták ez az ország kapcsolatos indítványt. Ebben az országban, mint másokban, Afrikában, az Európai Unió politikai gyengeségéről tesz tanúbizonságot, a gazdasági szankciókkal, ami nem hiszem, hogy az a fog előrevinni a dolgokat. Az egyetlen áldozata ennek a helyzetnek továbbra is a madagaszkári nép, aki nem tud ebből a helyzetből kilábalni. Mi szeretük volna, hogy az Európai Parlament világosabban fogalmaz üzenetében, e, gyakorlatilag a fejlesztési támogatást alátámasztva, azt gondolom, hogy szerettük volna, hogyha az üzenet üdvözölte volna a Sissan közvetítői szerepét, mert a szedeken valóban megmutat, hogy hogyan lehetne kirábalni ebből a válságból. Johannesburgban szombaton lesz egy új szadek találkozó. A madagaszkári politikai vezetők jó lenne, hogyha ezt az utat nem ásnák alá. Nagyon jó lenne, tehát csak a madagaszkári nép dönthet kormányáról, nem szabad, hogy nemzetközi nyomást nehezegyen rájuk. Az EU szerepe a segítség. Nagyon fontos tehát, hogy elmondjuk, hogy sajnos ez az indítvány olaj lesz a tűzre. Mi nem tudjuk a gazdasági szankciókat támogatni, azok csak súlyosbítják a helyzetet. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Préda úr. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum am făcut-o și... Mint a kollégáim már megtették, én is szeretném megállapítani, hogy 2010. februárja óta, azóta, hogy ezt a témát napirendre tűztük, nem volt semmilyen pozitív fejlemény. Azt is mondanánk, hogy a demokrácia felé való átalakulás nem nagyon következett be. Igazából a válság, egy még súlyosabb válság felé indult el az ország. A SZADEK, a SZADEK találkozó egy olyan ülés volt, ami az utolsó esik jelentette a Gaboroni találkozóról van szó. Sajnálatos módon ez kudarcot vallott ez a találkozó. Azt hiszem azonban, hogy meg kell őrizni a reményt, reméljük, hogy a mostani szombati Johannesburgi Zadek, Szadek ülésnek pozitív eredménye lesz. Igaz az is, hogy a politikai és szociális helyzet Madagaszkáron nagyon is súlyos. A lakosság nagy része kevesebb, mint egy dollárból él meg naponta. Szükség volna egy átmeneti, nem semleges átmeneti folyamatra, amely a konszenzuson alapul és Mindenkit bevon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, elnök úr. Az csény után, amelyet Raholina rezsim ellen Madagaszkár a politikai instabilitás egyik központja lett, említezik hatalommegosztás, a médiát a kormány ellenőrzi, sérülnek az emberi jogok és a az emberi jogok ellen súlyos sértések történnek, erőszakkal lépnek fel a polgárok ellen. Mindez humanitárius problémákat okoz, hiányoznak az alapvető élelmiszeri, élelmiszerek, nincs ivóvíz, nem biztosított a higiénia, segíteni kell ezeken az embereken, és meg kell próbálni megállapodást elérni egy integratív átmeneti kormányjal, hogy vissza tudjon térni az ország az alkotmányhoz, a demokrációhoz, és átlátható szabad választásokat tartson, ahol minden szabad erő részt vehet, és a madagaszkári nép kezébe veheti saját sorsát. Kill Nielsen asszony következik. A zöldek elítélik azokat a feltételeket, amelyekben Zsalonina úr hatalomra került Madagaszkáron. A politikai helyzet nagyon is instabil, ez aggodalommal tölte minket, az emberi jogokat lábaltiporják, a mm, felkelőket fogvatartják, az újságírókkal szemben is túlkapásokra kerül sor gyakorlatilag uralkodik a büntetlenség, az ellenzék több képviselője több börtönben van. Mi szeretnénk, hogy szabadítsák ki őket. A természeti erőforrásokat is ellenőrzés nélkül használják fel, és nem lesznek ott a jövő generáció számára is. Mindez ökológiai katasztrofákhoz fog vezetni. Nagyon fontos az, hogy ne vágják ki az értékes fát, ne fecséréljék el a nemzeti, a természeti erőforrásokat, fontos legyen, szabad és átlátható demokratikus választásokat tartsanak, nagyon fontos a, természet, a nemzetközi segély, az Európai Unió támogatása is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciók részéről szólnak hozzá, Kacsmerek úr a névvált nevében szól. Kacsmerek úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az állásfoglalásunkban elítéljük ezeket a nyilvánvaló emberi jogi jogsértéseket, és felszólítunk arra, hogy a fegyveres politikai milíciákat oszlassák fel. Emellett felszólítunk arra is, hogy a jogállamiságot állítsák helyre, valamint engedjék szabadon a politikai foglyokat. Még egy feltétel van, amelynek meg kell felelni Madagaszkárban, vissza kell állítani a korábbi alkotmányos rendet átlátható, tisztességes, szabad választásokra van szükség. A legnagyobb dilemmánk az, hogy hogyan lehet növelni a humanitárius segélyeket Madagaszkáron, Eh, miközben nem akarjuk eh, megsegíteni és elfogadni az autokratikus eh, rezsimet. Kretu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két év telt el az állam csinyóta Madagaszkáron. Egy katonai rezsim alakult ki, és hát ez semmiféle kötelezettséget nem tart be a demokratikus átmenetet illetően ez az ország válsághelyzetbe került, és ezen túlmenően különböző erők, az erőket azzal gyanúsítják, hogy a kormányt izolálja, a lakosság nem kaphat semmiféle külföldi segélyt. Ez a, az indítványunk két dolgot szeretne elérni. Fel szeretnénk hívni az EU-t és az ENSZ-t arra, hogy az Afrikai Unió béke javaslatait fogadja meg és nyújtson humanitárius segítséget a civil lakosságnak a madagaszkári pártoknak kell dönteniük a helyzetről, és az SADC pedig dönt a válság megoldásáról. Makravala Márna volt elnök ellen fellépnek, és ő, ő neki a dilemmában kell megtalálni a helyét. Nagyon szépen köszönöm, Ojolandó. Következik a liberális frakció nevében köszönöm. A Madagaszkárban katonai pucs volt. Ezt követően számos esetben sérültek az emberi jogok. Láttuk, hogy a végrehajtó hatalom, a törvényhozás és a média is gyakorlatilag Rajulina kezébe került. Ő pedig azt mondja, hogy ő az elnöke az átmeneti hatóságnak. Örülök, hogy az EU és a tagállamok ezt az illegális kormányt nem ismerték el. Semmilyen autoritér rezsimet nem szabad elismernünk, és ezért szankciókat követelek, voltak már szankciók. A nemzetközi közösséget szeretném felszólítani, hogy bővítse ki a szankciókat a Rajolina rezsim ellen, hogy egy igazi demokratikus átmenetre kerülhessen sor. Köszönöm, mákovai, asszony következik. Köszönöm szépen. A 2009-es márciusi pucsot erőszakos cselekmények követték, az emberi jogokat lábbal tiborták, önkényesen bezárták az ellenzék vezetőjét, és bizonytalanság uralkodik az országban. Meg kell büntetni a követőket, a bűnösöket. A, a rezsim nem veszi figyelembe a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek támogatják az új választások, szabad választások megszervezését. De azért Mindenképpen nagyon jó lenne, hogy eh, a visszaéléseket csökkentsék, a kormány visszaélését a lakossággal szemben, ezt a folyamatot le kell állítani. Nagyon fontos az, hogy szabad választásokat szervezzenek mielőbb, annak tekerekben, hogy az alkotmányos rendet helyreállítsák az országban, és hogy ezt az országot ugyan lehessen építeni, kérem a bizottságot és a tanácstól, hogy továbbra is tegyenek meg minden tőlük telhetőt, meg kell erősíteni az erőfeszítéseket, mielőbb cselekedni kell, annak érdekében, hogy olyan feltételeket teremtsünk, ahol szabad választások, emberi jogok tiszteletben tartatnak. Most pedig megadom a szót Repo kollégának. Mies, maailman neljänneksi suurimman saaren väestö on kärsinyt. Köszönöm szépen. A világ negyedik legnagyobb szigetén a lakosság 2009 óta a hatalmi váltás miatt vá- megviselt, egy önkényesen hatalomra került ember vezeti az országot, az emberek szenvednek, nem ők választották, nem sikerült a jólétet megteremteni, az emberek szegénységben élnek. Emberi jogokat rendszeresen megsértik, kifosztják a templomokat, szentélyeket és más problémák mindennaposak. Cenzúrázzák a médiát, a lakosságot szegénységben tartják, nagyon sok az illegális letartóztatás, kínzás. A szemüdő lakosság mellett a természet sokszínűségét is veszélyeztetik. Egy egyedi fauna és flóra alakult ki, a lakosság maga lehetőséget kell kapjon, hogy saját jövőjéről döntsön, és minden eszközzel támogatni kell a lakosságot. Köszönöm szépen, most pedig Kelly úr. Ez utolsó hozzászóló Kelly úr. Eh, a madagaszkári helyzet egy klasszikus helyzet, ahol a az új semmivel sem jobb, mint a régi. 2009-ben eh, került hatalomra katonai segítséggel ez az illegális eh, rezsim, nem eh, változott semmi, a régi rossz szokások fennmaradtak, szellemi és fizikai kínzások, tárgyalás nélküli fogvatartás, gyilkosságok, szegénység, 25 dolláros havi jövedelem. A megoldás eh, nyilvánvaló, demokratikus rendszerre van szükség. Mi az Európai Unióként tudunk legjobban fellépni ennek érdekében. Eh, új demokratikus rendszer nélkül eh, semmi haladás el nem érhető. Ha új kormány jön létre az EU segítségével és az Afrikai Unió segítségével is, akkor elindíthatjuk ezt az országot a demokrácia útján és a gazdasági fellendülés irányába. Köszönjük el! Kelly úr, most pedig a spontán felszólalások köszön, következnek. Eszája asszony kap először szót. Vuoden 2009 máliskuisen valva... Köszönöm szépen, elnök úr. A 2009-es márciusi hatalmi váltás óta a helyzet instabil Madagaszkár szigetén. Nagyon sok a politikai zavargás, a mostani kormány nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, elnyomja a saját lakosságot. Az EU és a SZADEK országok megállapították azt, hogy átmeneti kormányt kellene létrehozni Madagaszkár szigetén. Jelenleg megoldást keresnek a válság feloldására, tehát a SZADEK 11 madagaszkári pártot meghív egy csúcslálkozóra Bocvanára. Három központi párt nem fogadta el az új úti tervet, mert az azt jelenteni, hogy Rajolina hatalma marad. Ez azt jelenti, hogy Jarolina hatalmon maradhatna. Jelenleg Rajolina egyetlen megállapodás sem tartott be. A kérdés az, most miért bízzunk benne, miért higgyünk neki? Az EU-nak aktívnak kell vennie, az illegális kormány pedig le kell váltani. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Geringeder Ödenberg asszonynak. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr a jelenlegi válság oka egy katonai pucs volt két évvel ezelőtt, amely a demokratikusan választott elnököt száműzetésbe kényszerítette. A hatalmat megragadta a hadsereg, és ezt annak idején elítélte a nemzetközi közösségbe leértve az Európai Uniót is, amely felfüggesztette a fejlesztési segélyeket. A Madagaszkár tagságát szintén felfüggesztették az Afrikai Unióban, és ez a sziget ezzel még elszigeteltebb lett. Most eh, törésponthoz érkeztünk, lehetőség eh, van arra, hogy az elkezdődött tárgyalásokat eh, folytassuk, és valós esély van arra, hogy szabad és demokratikus választásokon állítsák vissza az alkotmányos rendet. Ezek a tárgyalások ahhoz is szükségesek, hogy ez az ország a jövőben újra kaphasson fejlesztési támogatást. A az ellentétes erők remélhetőleg megállapodnak egy menetrendben hamarosan. Köszönjük. Ferreira úr van itt, és ő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy a portugál változata ennek az állásfoglalás indítványnak ilyen későn érkezett el hozzánk, és tulajdonképpen nem is teljes. No, de térjünk rá Madagaszkára. Az Európai Unió megpróbál valamilyen megbékélési folyamatot elindítani, de hát természetesen ezt nem lehet úgy megtenni, hogy beavatkozunk a madagaszkári nép belügyeibe. Valóban a madagaszkár nép érdeke, az, hogy megoldást találjunk, és minden erőt össze kell hozni, és meg kell próbálni ahhoz kapcsolódni, amit a Dél-Afrikai Fejlesztési Társaság elindított, az SADC. Politikai megoldásra van szükség, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy meghatározó, hogy a madagaszkári nép kezébe vehesse saját sorsát. A következő hozzászóló Bácseszkó asszony lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi politikai válság Madagaszkár szigetén kockázatot jelent a régió demokrácia és stabilitási szempontjából. A pucs, a megválasztott elnök ellen elkövetett pucs az erőszak és bizonytalanság klímáját alakította ki. Szeretnék arról szólni, hogy a támogatásokat megvonták a nemzetközi alapok Madagaszkár szembenéz egy 89%-os szegénység irátával. Nincsenek már vámkedvezmények sem a madagaszkári textiltermékek számára. Az egyik legfontosabb jövedelem forrás, bevételi forrás megszűnt az ország számára. Üdvözlöm a szadek erőfeszítéseit, hiszen szeretnének véget ennek a válságnak, és szeretnék helyreállítani a madagaszkári demokráciát. A regionális szervezeteknek részt kell venniük a megoldásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd több román nyelven. Eh, most kutassuk a szót, tehát még hallhatunk románt. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikai válság a sziget elszigetelődéséhez vezetett a nemzetközi közösségben, az Európai Unióban, ami a az ENSZ megállapodásokat illeti, a humanitárius segélyek megszüntéhez vezetett ez a megállapodás. Az illegális hatalomávétel Rajolina által vezetett ide. Sajnálatos módon a demokratikus rezsim irányába történő elmozdulás is veszélybe került. Nagyon kényes a helyzet, ami a humanitárius, szociális helyzetet illeti, nagyon súlyos a helyzet. Ne felejtkezzünk el a madagaszkári népről. Szükség van a támogatásra. Nem elég csak azt kérni, hogy legyenek, nem legyenek szabad választások, hanem gyakorlati támogatást is kell nyújtani. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Szilvesztris úrnak. Presidente, solo dal luglio del 2003 e il male... Elnök úr, 2003. júliusa óta Madagaszkár megpróbál lépni az afrikai együttműködés keretében. Azután jött 2009. márciusában a katonai pucs ez azt eredményezte, hogy most valóban a katonaság ragadta magához a hatalmat. Az országban nagyon komoly intézményi problémák vannak. Már az elmúlt novemberben felhívtuk a figyelmet, hogy az intézményi reformok elengedhetetlenek. Kérjük a hozzászólót, hogy egy kicsit lassabban olvasson. Tehát arról van szó, hogy az egykori gyarmaton demokráciát kell felépíteni. Amit azonban most látunk, ez az átmeneti kormány semmi jót nem ígér kevesebb az egyfőre jutó jövedelem, mint napi egy dollár, és itt nem szabad kompromisszumokat kötni a mostani kormányzó erőkkel a világbank is megpróbált beavatkozni, voltak bizonyos engedmények, de mi természetesen elítéljük az államcsínyt, azt mondjuk, hogy eljött az ideje, hogy átlátható választásokra kerüljön sor, amelyeket a nemzetközi közösség felügyel. Köszönöm, mondja az elnök, és akkor most a napi rendel kapcsolatban, ügyrendel kapcsolatban, tessék. Ügyrendi megjegyzésem van. Nagy a tiszteletem önök iránt, de azt gondolom, hogy a felszólalóra tartozik, hogy megválasszák a sebességet, e, tehát olyan sebességgel beszél, e, amennyire gyorsan akar, és nem szabad, hogy az elnök megszakítsa a tolmácsok kérésére a hozzászólást. Ezt szeretném jegyzőkönyvesztetni. Nagy részt egyetértek önökkel, de a tolmácsok tudnak jelezni az elnök felé, hogy egész egyszerűen túl gyorsan olvassa a felszólaló a szöveget. Egyébként, amikor kénytelen vagyok közbeszólni, akkor plusz időt adok a hozzászólónak, és így lesz mindenki boldog, hiszen ő elmondhatja a szövegét, a tolmácsok meg tudják csinálni a munkájukat, és mindenki mindent megért, ezért vagyunk itt. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Korhola asszony kap szót. Taxi arvoisa puhemies. Maaliskuisen vallan... Köszönöm szépen. A 2009. márciusi hatalom átvétel óta a politika instabilitás egyre tipikusabb a mindennapokban Madagaszkár szigetén. A politikai válság miatt egyre több nehézséggel néznek szembe, az alapélelmiszerhez nem férnek hozzá, a vízhez, a tisztálkodáshoz szükséges termékekhez, az egészségügyi ellátáshoz. A jelenlegi hatalmat a gyakorlók monopolizálták a hatalmat, a médiát, a biztonsági erőket a biztonsági erők a népel szemben erőszakot követtek el, a politikai vezetőket, a korábbi vezetőket elüldözték az országból, a tárgyalásokat folytatni kell, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a rendet. Ez azt jelenti, hogy az EU humanitárius segét is kell adjon, de szankciókat továbbra is fenn kell tartani, hogy politikai megoldás legyen. Kérem szépen a biztost, hogy mondja el a véleményét. Azt Mit gondol a bizottság? Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők. A bizottság és Catherine Ashton biztos asszony nagyon aggasztja a ma dagaszkári helyzet, és azt mondjuk, hogy ennek a szép országnak a népe megérdemli a támogatásunkat. És a folyamatos politikai válság és annak a gazdasági, szociális hatásai nagyon komolyak, és ez komoly tehertételt jelent a nép számára, mi ezt látjuk és tudjuk mint önök, a képviselők, mi is nagy figyelemmel kísérjük a madagaszkári fejleményeket, és diplomáciai úton mindent megteszünk a válság megoldása érdekében. Két éve folyamatos a visszalépés, és most fordulat következik Június 7-én, tehát két nappal ezelőtt Gaboronban tárgyalások kezdődtek az SADC és az ország különböző képviselői szereplői között, hogy megtaláljuk a kiutat a válságból, amely semlegességen és egyetértésen alapul, amely minden csoportra kiterjed, és mind a nemzetközi közösség, mind pedig a polgárok, a madagaszkári polgárok számára elfogadható. És mi ö, szeretnénk arra építkezni, hogy ezek a tárgyalások sikeresek lesznek, ezek a goboroni megbeszélések, hogy az Afrikai Unió és a nemzetközi közösség, beleértve az Európai Uniót Madagaszkárnak segíteni tudjon az alkotmányos rendhez való visszatérésben. Minden olyan kísérletet elutasítunk, amely egyoldalú megoldást akar, és éppen ezért az európaiak, az európaiak az Európai Tanácsban a kotonói megállapodásban rögzített intézkedések egy fél évvel történő meghosszabbítása mellett született döntés. Ez nem érinti a humanitárius segítségnyújtást, ha ez egyet összeegyeztethető ezzel a cikkel, akkor a szegénység elleni küzdelmet sem, és mi kész vagyunk a támogatásra politikailag, pénzügyileg, ha egyetértés van, segítjük az átmeneti folyamatot, de ennek az ottani szereplők által megállapított menetrenden kell alapulnia az SADC, az Afrikai Unió és a nemzetközi közösség. Kell, hogy elfogadja ezt, és éppen ezért azt remélem, hogy beindul a kedvezőbb fejlődés és eredményre is vezet két éven belül. Köszönöm szépen! Biztos úr, ezzel lezárjuk a Madagaszkáról folyó vitát, és fél óra múlva kerül majd sor a szavazásra. Napirendünk második pontja ma délután Guantanamo-val kapcsolatos, a küszöbön álló halálos ítélet, és először, mint az előző esetben is